Pasamos ahora. Most pedig áttérünk a parlamenti bizottsági kinevezésekre. Semmilyen módosító indítványt nem terjesztettek elő, és ennek értelmében a javaslatokat jóváhagyottnak minősítem, ahogyan azok az elnökök, az elnökök értekezetén elhangzottak. Elnök úr, tegnap nagyon szomorú hírt kaptunk Groznyból, Csecsenföldről, ahol is a számunkra, mindannyiunk számára ismert újságírónőt meggyilkolták, holtan találták pár nappal, miután Groznyban elrabolták. A Csecsen és Ingusföldi határvidéken a memoriál memoriálnál tevékenykedett a hölgy. Arra kérnénk az elnök urat, hogy tartsunk egy perces csendes megemlékezést ezért az újságírónőért, aki az emberi jogok területein volt élharcos Csecsenföldön. Igen, Hámzasszony.